Bene, buongiorno a tutti. Eh, scusate questi pochi minuti. Jó napot kívánunk mindenkinek, és elnézést kérünk ezért a néhány perces késésért. Megpróbáljuk behozni az elveszett időt. Sajnos én miattam volt ez a kis késés. Kérnék tehát mindenkit, hogy egy pillanatra nyugodjon meg, hogy a szavazásra majd rá tudjunk térni. Mielőtt még szavazunk, akkor az elnöki közleményeket megteszem. Ha mindenki leült, akkor el tudjuk kezdeni. Tehát a 190 per 2-es pontja a szabályzatnak előírja, hogy a koordinátorok döntéseket hozhatnak a jelentések és vélemények kiosztásáról dönthetnek arról, hogy milyen eljárást kövessen a szakbizottság, mi legyen az éves munkaprogram. Buzek elnök úr, amikor a parlamenti elnöki tisztét betöltötte, beindította azt a gondolatot, hogy a Szaharov hálózat tartson konferenciát, tehát a mindenki a tagja ennek, aki Szaharov díjat kapott. és ez a konferencia november 23-án lesz, 11 órától az emberi jogok védelméről fog nyilvánvalóan szólni. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi szakbizottságunk ülését is át kellett egy kicsit szervezni, mert pont ugyanez nap, aznap lett volna. Tehát a külügyi bizottság ülése azon a héten 22-én fog kezdődni reggel, nem pedig délután és november 23-án 10 óra 30-kor fogjuk befejezni az ülést azért, hogy lehetővé tegyük, hogy a termet felkészítsék, mert ugyanebben a teremben lesz ez a Szaharov konferencia. Természetesen az elnökség nevében mindenkit meghívok, sőt felszólítok, hogy aktívan vegyen részt a konferencián, a programot majd nem sokára kiosztjuk. Nos, akkor rá is térhetünk a szavazásra kérek mindenkit, hogy vegye elő a szavazó lapját, kártyáját, készüljön fel mindenki, akkor hagyok egy pillanatot, jó? Pár másodpercet. Bene, allora possiamo cominciare. Primo, uh... Kezdjük is. A szavazás első része tehát a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának állapota. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum ezt két részre osztottuk. Első rész mellett ki van ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt mondanám, hogy elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, tehát a második részt elektronikusan ellenőrizzük, csak azért, hogy ezt tisztázzuk, tehát Második, a második rész az a conditional szóról szól, tehát hogy ez benne legyen -e a szövegbe vagy sem. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-30 arányban elfogadtuk a második részt is. A 25-ös módosító következik szóbelivel együtt, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26, 27, 28 egyben ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette? Ellene Mm, nem tudom eldönteni. Ellenőrizzük elektronikusan a 30-asat, kérem, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29-25 arányban elutasítottuk. 31-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. A 32-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes szóbeli módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás nem látom, megnyitom az elektronikus szavazást a 41-es módosítóról, Kérem, hogy egyébként majd mindig emeljék fel a kezüket, mert nehezen tudom eldönteni, hogy igen vagy sem. Lezárom a szavazást. És tessék, igen, hát 34-19 arányban akkor nagy többséggel fogadtuk ezt el. 42-43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 44-est akkor, megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. 25-31 arányban elfogadtuk, kevéssel, de elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, azt mondom. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 50 mellette, ellene. Mm, nem látom azt az 50-est, akkor kérem, hogy elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. Hú, 28-28, hát akkor valóban értem, hogy miért nem volt világos. 29, nem? Jó, egy mikrofon nélküli bekiabálás. Köszönjük ezt a utolsó lövést, ez egy gól, egy szavazattal, tehát egy igen szavazattal elfogadjuk az 50-es módosítót. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52 mellette jó, rendben van, ellenőrizzük az 51-est akkor. Tehát megnyitom az elektronikus szavazást votazione sempre il suo voto a favore, quindi lo aggiungiamo e vince anche... Hozzátesszük tehát azt a mellette azt az igen szavazatot, és megint a 28-28-ból így lesz 29-28, és így fogadtuk el. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, Tartózkodás? Hmm, nem látom. Megnyitom a szavazást az 54-esről. Ci sono ancora quattro... Uh... Van még, aki hiányzik. Úgy látom, négy kolléga még nem szavazott. Nem figyelnek ide. Még egy hiányzik. Még egy szavazat. Na jó, rendben van, akkor most lezárhatjuk. Nézzük, 29-28 arányban fogadtuk el, de ugye van ez a plusz egy szavazat, akkor 30 elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 63-as 62-es, jó, ellenőrizzük a 62-est, Megnyitom a szavazást. Te due. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 28-29, ugye megint egy szavazás, persze van még egy igen szavazat, igen, tehát akkor két igen szavazattal elfogadtuk a 62-est. 63 mellette. Ellene elfogadtuk. 64. Nem, erről nem szavazunk. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 67 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 68 mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem látom. A 68 ason megnyitom az elektronikus szavazást. Köszönöm. Sì. Adesso hanno votato tutti, chiusa la votazione. 29 no. Lezárom, 29 nem, 28 igen, de ugye hozzáadjuk azt a szavazatot, amely most már elektronikus lesz, mert a kollégának itt van a kártyája, tehát akkor ezt ugye nem fogadjuk el, ez azt jelenti, hogy akkor 29-29 elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, ellene. Mm, nem világos az eredmény. Megnyitom az elektronikus szavazást, a 78-ast ellenőrizzük. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 29 igen, 30 nem. Tehát az azt jelenti, hogy elutasítottuk. 79-es következik, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mm, van egy szóbeli módosító a 96-oshoz, amelyet nem tudom, hogy aki bemutat, vagy pedig felolvassam én. Jó, parancsoljon, akkor olvassa fel, és meghallgatjuk. Köszönöm, elnök úr. Szóbeli módosító indítványom van, amely arról szól, hogy az utóbbi időben pozitív híreket hallottunk arról, hogy potenciális megalapodás születhet Türkmenisztán és Azerbajdzsán és az Európai Unió között a Transkaspi csővezeték projekt kapcsán. Az én módosítom ennek a csővezeték projektnek a fontosságát hangsúlyozza az EU energiabiztonsága szempontjából, és támogatását fejezi ki az Európai Bizottság erőfeszítései iránt, hogy ez a projekt realitás legyen, és reméljük, hogy aláírják a megállapodást. Úgy tűnik, hogy ez egy kiegészítő jellegű módosítás, tehát nem módosítja a szöveget, de meghallgatjuk az előadó asszony, Kill Nielsen asszony véleményét, hogyha szólni kíván. A zöldek nem támogatják ezt a szóbeli módosítót. In questo caso dobbiamo... Ebben az esetben sajnos akkor nem tudunk szavazni erről. Tehát akkor a 97-esről szavazunk bocsánat, mondja az elnök úr, a 96-osról szavazunk a módosító nélkül. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 100 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 105 mellette, ellene, úgy tűnik elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy a 105-öst ellenőrizzük elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 29-30 arányban elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene mm, nem világos. A 109-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione elektronika? Lezárom az elektronikus szavazást. És pontosan igen, értem, hogy miért nem volt világos, mintha egy almát elfeleztünk volna, 29-29, tehát nem szavaztuk meg, 110-111 ugyanaz, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 117 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 118 mellette, ellene, nem világos. A 118-ast ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione elettronica. Lezárom. 25-34 arányban elfogadtuk. A 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 124-es a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Százhuszonötös. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most egy szóbeli módosító van. A, kérdezem, hogy ki kívánja ezt bemutatni. Az előadó asszony parancsoljon. Na? Ce n'est pas ah, moi, c'est Ah, Jégle. Ah, Jégle. Jégle. Jegle asszony, elnézést kérek, elnézést kérek. Úgy gondolom, azt hittem, hogy az előadó asszony lesz az. De akkor Jegle asszony. Köszönöm, köszönöm elnök úr. A következő országok, vonatkozó konkrét bekezdések eh, számos sürgős kérdést eh, tartalmaznak, de ez nem kíván minden országra vonatkozóan egy teljes körű elemzést adni. Jó, tehát akkor világos a megfogalmazás, van-e ellenvetés, nincs ellenvetése senkinek, akkor elfogadj, elfogadjuk ezt, és ezzel a pontosítással szavazzunk blogban erről a szóbeli módosítóról mellette, ellene, tartózkodás, Hát nem látom. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Bekiabálások a teremből, miről szavazunk? A szóbeli módosítóval együtt szavazunk ezekről a módosítókról. A szóbeli módosítót beillesztettük ide a többi módosító közé. Igen, tehát akkor a szöveg a szóbeli módosítóval. Nem zárhatom le a szavazást, mert még rengetegen hiányoznak, nem szavaztak. Hát ha jól látom, egy tucat képviselő, nem? Jó, akkor most lezárhatjuk. Most akkor mindenki tudja, lezárjuk a szavazást. Nagyszerű tesség, nagy többséggel akkor ezt megszavaztuk. A 132-es következik. 132-es. 132-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Akkor a 132-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mi dispiace, ma... Elnézést kérek, de hát nem látom a, a kezeket, magasra kell emelni, lezárom a szavazást. 27-29 arányban fog. Hát igen, mondjuk akkor is, hogyha felemelték volna, nehéz azt a két kezet észrevenni. 133 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 137 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138-139 azonos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 140 mellette ellenőrizni szeretik, az, szeretnék az előzőt? Jó, akkor a 138-139 azonos módosítókról megnyitom az elektronikus szavazást. Chiuso il voto elettronico. Lezárom. Egy képviselő nem szavazott. 28-29 arányban elfogadtuk, egy valaki nem, fog, nem szavazott, ja tartózkodott, rendben van, elfogadtuk ezt. 140 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellett, 142 mellette. Elnézést kér, kérek, mondja az elnök úr, 141-es mellette. Ellene. Tartózkodás, nem látom. A 141-esről megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. 29-29 már megint és egy tartózkodás. Hát akkor ez, ki, ez nem szavaztuk meg. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 143. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt mondanám, hogy nem fogadtuk el. 146 mellette, ellene, Tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 140, 150 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 155 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 150, 155-ről, akkor megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Chiusa Lezárom. Hát most már megint 29-29. Akkor nem fogadtuk el. 156 mellette. Ellene. Lehet, hogy ugyanez lesz. De akkor szavazunk elektronikusan. 156, megnyitom a szavazást. Oggi mi impegnate, siete, siete metà e metà. Ma nagyon foglalkoztatnak engem, fele-fele arányban szavaznak. Nagyon sas szemmel kell figyelnem, hogy ki hogy szavaz. Három képviselő hiányzik, akiknek itt a kártyája és nem szavaznak? Nem akarnak szavazni. Jó, akkor lezárom a szavazást akkor 27-30 arányban elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158, két rész, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 162 két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva 168 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 170, 100, 168, jó, rendben van, ellenőrizzük a 168-ast, megnyitom a szavazást. Eh, magari. Ehm, eh, questa volta è uno solo. Most csak egy valaki nem szavaz, lezárom a szavazást. 26-29 arányban elfogadtuk három tartózkodással. Ezzel tehát a 170-es következik mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. A 170-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. 26-29 arányban elfogadtuk, három szavazattal tehát. 171 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 174 mellette ellenőrzést szeretnének? Jó, 172, megnyitom a szavazást. <laughs> Eh, chiusa la votazione. Lezárom. Mindenki szavazott, nagyszerű, 22-37 arányban elfogadtuk, 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 107. Hát akkor kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mondja az elnök úr, a 174-esről megnyitom a szavazást. Mindenkit kérek, hogy magasra tegye a kezét, mert így veszítünk el rengeteg időt. Lezárom a szavazást a 174-esről. 26-32 arányban elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás nem világos. 175, megnyitom a szavazást. Most ugyan felemelték a kezüket. Chiudiamo la votazione. Lezárom. Yeah. 32-27 arányban elutasítottuk, 176-177 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 180-81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 182 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183-84 Szeretnék a 182-est ellenőrizni, megnyitom a szavazást. 182. Tre colleghi non stanno votando. Non importa, chiudiamo. Vannak, akik nem szavaznak, mindegy, nem számít, lezárom. 25-29 arányban elfogadtuk. A 183-4-5 azonos, mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Elektronikus szavazás, akkor 183, 84 és 85-ről megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom, 24-35 arányban elfogadtuk, 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elfogadva, 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az ötös módosító következik mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Megnyitom az ötösről az elektronikus szavazást. Chiusa la votazione sull'emendamento 5. Lezárom az ötösről a szavazást. 25-34 <coughs> arányban elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene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 Int a kettes következik. Mellette ellene tartózkodás nem világos. Akkor az int a kettesről megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. 24-35. Lezárom, 24-35 arányban elfogadtuk, a három mellette, ellene tartózkodás elutasítva. a 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. a 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. a 22 mellette, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jönnek a deve módosítók egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve kettő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve öt mellette, ellenőrzést szeretnének? Jó, akkor a Deve 3-ast ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom. Chiusa la Lezárom a Deve 3-ast tehát. 24-34 arányban elfogadtuk. Deve 5 mellette, ellene, tartózkodás, mm, nem látom jól. Megnyitom a szavazást a Deve 5-ösről. Eh, Chiusa la votazione. La Harmincet arányban elfogadtuk. Nem szavazunk a hatosról, mert az ötös kompromisszum lefedi, vagyis nem fogadtuk el teljesen, deve 7 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, deve 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, deve 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, deve 12 mellette ellene tartózkodás hát úgy tűnik elfogadtuk. Jó, a DEVE 12-est ellenőrizzük elektronikusan. Un attimo di sospensione. Egy pillanat. Feszültség. Van egy kis probléma a géppel, néhány pillanat még megjavítják. Dobbiamo provare a fare un'altra alzata di mano, però era un po' compromessa la cosa. Proviamo intanto che... Készfeltartással is lehet addig haladni. Jó, tehát akkor szavazzunk a Deve 12-esről. Jó magasra emeljék fel a kezüket, akik mellette szavaznak. Bene. 25. Eh, i Jó, 25 mellette, ellene. Jó, én is az igen szavazatok közé számítok, mondja az elnök úr, akkor az ellenszavazatokat számoljuk meg. Meno, Ci sono delle astensioni? Valaki tartózkodik? Jó, három tartózkodás. Négy. Na, akkor úgy tűnik, hogy 27-25 arányban fogadtuk el, és négy tartózkodás. De hát sajnos valami történt itt, ugye? Két, két szavazat különbségről van csak szó, hogyha mindenki nagyon szigorú, pontos eredményt szeretne, akkor megvárhatjuk, hogy működjön az elektronikus berendezés. Hát két szavazattal azért lehet tévedni. Mégis menjünk tovább? Jó, rendben van. Akkor a Deve 14-esről szavazunk, ki van mellette? Ellene? Jó, elfogadtuk. Világos. 15-ös mellette? Ellene tartózkolás, azt is elfogadtuk. A devet 17-ről nem szavazunk, és most akkor, hát igen, elektronikusan kéne szavazni az így módosított szöveg egészéről. Működnie kellene a gépnek. Bene, allora, per non perdere tempo, il Jó, hát akkor azért, hogy ne veszítsünk időt, a végszavazást majd akkor fogjuk lebonyolítani, ha megjavították a gépet. Úgyhogy ezt most félretesszük, és akkor a következő vélemény szavazását azért majd elkezdjük. Ugyanígy Nikol Kiel Nielsen az előadója ennek a témának is. A hatos módosító mellett ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette. Tartózkodás nem tudom. Most működik a gép, úgyhogy akkor ö, elektronikusan tudunk szavazni a tízes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Emendamento 10 aperta la votazione. 60 schede inserite, 50... 16 kártyát tettek be vagyis 60 kártyát tettek be, 24-35 arányban elfogadtuk ezt. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, jó, rendben, ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 11-est ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. Jó, 43-15 arányban elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette, bocsánat, 17-es. Parancsoljon. Ez okafogyottá válik a 16-os. 17 A 16-osnak nem kellene okafogyottá válni. A 16-osról szavaz. A 17-esről szavaztunk az előbb, akkor nem a 16-osról. Il, il 16 non l'abbiamo votato. A 16-osról nem szavaztunk, mert az egyes kompromisszumot, hogyha elfogjuk, akkor hogyha a tolmácsolás miatt lettek problémák, én 17-est mondtam. A 17-est azt elutasítottuk. A 18-as mellett kérdezem, hogy ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, jó, ellenőrizzük a 20 as megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom. 23-35 arányban elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, nem láttam a kezeket a magasban. Elfo- jó, jó, jó, rendben elfogadtuk. 21-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 22 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva az 3-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Az ötösről megnyitom az elektronikus szavazást. Ci sono due, eh, un collega che non ha votato. Egy valaki nem szavazott, lezárom. 28-31 arányban elfogadtuk. Akkor a végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Eh, c'è sempre qualche collega che ha la scheda. Még mindig van valaki, akinél itt a kártya, de nem szavaz. Lezárom. Jó, 56-an mellette, nincs ellenszavazat, ezt elfogadtuk, és most akkor ugye vissza kell térnünk az előzőre, a közép vonatkozó uniós stratégiáról a végszavazást ugye le kell bonyolítsuk, megnyitom. Ugye az előbb a géphiba miatt nem tudtuk ezt megoldani, és ezért félretettük most arra. Tehát akkor megnyitom a szavazást. In debito 59 schede. Még mindig hiányzik valaki, Várok pár pillanatot, hogy mindenki szavazzon, de hát ne felejtsenek el szavazni, lezárom. Jó, 49 igen és 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül ezt elfogadtuk, úgyhogy akkor gratulálunk az előadó asszonynak. Két perc szünetet tartunk, hogy a termet egy kicsit át igazítsuk, és akkor folytatjuk az ülést. Mindenkinek köszönöm, ne felejtjék a szavazókártyájukat a gépben. Bene, possiamo riprendere i nostri lavori. Folytassuk a munkát. Kérem a kedves kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Ugyanis a napirendünk hatodik pontját is meg kell tárgyalni. Költségvetés ellenőrzés, az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése. Az előadónk Jattemaki képviselő, 24 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák. A vélemény az tehát a pénzügyi támogatásnak a költségvetési ellenőrzéséről szól. A költségvetési Ellenőrzési Bizottság az illetékes bizottság. Azt mondanám, hogy először rögtön megadom a szót az előadó asszonynak, hogy tájékoztasson minket a legfrissebb fejleményekről, mi a véleménye a módosító indítványokról parancsoljon. Thanks, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzetközi közösség 2001 óta jelen van Afganisztánban, és egy milliárd dollárt ígértek és adtak ennek az országnak, de nagyon kevés eredményt sikerült elérni. A biztonsági helyzet és a háború ennek az egyik oka, valamint az, hogy a segélyek hatékonysága nem megfelelő. Sajnálatos az, hogy sok fejlesztési mutató még mindig nem mutat jelentős fejlődést. A központi kihívás az Afganisztánnak nyújtott segítség tekintetében az, hogy a segélyek nem mindig jutnak el a célzott kedvezményezettekhez, az afgán néphez, az afgán társadalomhoz. Gyakran bíráljuk az afgánokat a korrupció miatt, és van is erre okunk, de ugyanakkor el kell ismernünk azt is, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság és az egész nemzetközi közösség több figyelmet fordítson arra, hogy a túlszámlázás és a túlzott, a pazarlás és a túlzott közvetítői költségek elkerülhetőek legyenek. És így tudjuk maximalizálni a segélyek hatását. Jelen pillanatban nincsenek megbízható friss adataink. Az adathiány aláássa a segélyek hatékonyságát és az átláthatóságot is. Végül szeretném hangsúlyozni azt, hogy szükséges, hogy a bizottság ragaszkodjon ahhoz, hogy időben megfelelő információt kapjunk az alapok felhasználásáról és az eredményekről. Elnök úr, hangsúlyoznám azt is, hogyha a szektorális költségvetési támogatást bevezetjük Afganisztánban, ezt csak olyan adminisztrációknak adhatjuk, amelynek a pénzügyi menedzsment kapacitását megfelelően segítjük és monitorozni tudjuk. Muszáj kapacitásépítési módszerekbe beruházni, mielőtt ezt megtesszük. Kollégák, különböző frakciók összesen 24 módosító indítványt nyújtottak be. Nagy örömmel láttam azt, hogy a legtöbb módosító indítvány támogatja a vélemény fő irányvonalát, azt, hogy a korrupciót csökkentsük, a segélyek hatékonyságát pedig növeljük. Én magam is nyújtottam be módosító indítványokat Orlaki úr és Piszek úr árgyékjelentéstevőkkel, ezek a módosító indítványok azt célozzák, hogy az elszámoltathatóság és az átláthatóság javuljon, valamint a regionális együttműködés, illetve az ópium növények termesztése csökken, az előző növekedjen, a másik pedig csökkenjen. Lizek úrnak és Laki úrnak nagyon szeretném megköszönni a kiváló együttműködést. Elnök úr, nagy örömmel hallgatom meg a véleménnyel kapcsolatos további véleményeket, illetve a módosító indítványokkal kapcsolatos véleményeket. Megköszönöm, Árlaki képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy a vélemény tükrözi az afganisztáni fejleményeket, és az Európai Unió ottani pénzügyi segítségnyújtását. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a vélemény koherens. A különböző frakciók véleménye koherens, és ez ismét megerősítést nyert ebben a dokumentumban is. Az EU Afganisztánban nyújtott pénzügyi segítségnyújtásának az elemzése körülbelül az egy évvel ezelőtt ebben a parlamentben elfogadott jelentés tartalmát tükrözi most is. Továbbra is óriási a korrupció és a pazarlás az EU pénzügyi segítségnyújtása tekintetében Afganisztánban. Úgy látszik, ez az afgánok módszere a külföldiek pénzének elköltésére. Pazarolják a nemzetközi közösségtől kapott pénzügyi támogatást. Ez egy olyan kompromisszum, amit a parlament egy-két évvel ezelőtt elfogadott, de sajnos eddig nem láttuk azt, hogy nyomon követte volna a mi kezdeményezésünket az Európai Bizottság vagy tanács. És az afgánok tragédiája ez ma. Remélem ezért, hogy a parlamentnek nagyon hamarosan lehetősége lesz, hogy mélységében tárgyalja ezt az ügyet, különben az afgán helyzet tovább fog romlani. Ez problémákhoz fog vezetni, és az Afganisztánban történő negatív fejlemények, különösen a biztonság területén nagyon komoly következményekre fognak vezetni. Honorable Lizek. Köszönöm, Arlaki kolléga, Lizek képviselő. Panie Przewodniczący, wszyscy zdajemy sobie... Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk itt a teremben, hogy az EU Afganisztánnak adott segélye, megsegítése, vagy más harmadik országok esetében is még jó néhány évig folytatódni kell tekintettel az Afganisztánban uralkodó helyzetre, és nekünk, mint nemzetközi közösségnek felelősséget kell vállalnunk az ország jövőjéért. Én magam is csak meg tudom ismételni az előttem szólót, előttem szóló kollégát. Szeretnék köszönetet mondani jöttem a két kolléga asszonynak az együttműködésért. Nagyon jó anyag született. A fő frakciók egyetértenek a véleménnyel, és a módosítók többsége közös módosító, és ez is jelzi, hogy mennyire egységesen gondolkodunk. A 14-es módosítóra szeretnék külön kitérni. Ez szerint a tagállami segítség, az EU-s segítség, illetve intézményi segítség esetében nagyon fontos a koordináció más donorokkal, az USA-val és Japánnal konkrétan, annak érdekében, hogy ne veszítsük el a pénzünket, ne pazaroljuk el a pénzünket, biztosítani kell, hogy ezt megfelelően használják. Köszönöm. Vizek képviselőnek nincsenek hozzászólók. Jaj, bocsánat, nem láttam. Parancsoljon, és utána adom majd az előadónak vissza a szót. Lőzing asszony. Nem jelezték itt nekem. Már hozzá vagyok szokva ebben a szakbizottságban, de örülök, hogy helyesbített. Örülök, elnök úr, hogy megkapom a szót. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy a frakcióm és én magam is már eleve elleneztük az Afganisztánnak nyújtó segítséget, és ezt többször a szakbizottságban is elmondtuk. Nagyon rossz, hogy a háború ezt a háborút az emberi jogok megsértésével, illetve a terrorista fenyegetéssel indokolták. Véleményem szerint a vélemény kiegyensúlyozott, és köszönöm, egy kiegészítő módosítót nyújtottam be, ami megismétli azt a követelésünket, hogy a az EU segítséget civil kezdeményezésre, intézkedésekre használják fel, és ami pedig a rendészeti szerveket illeti, és kapcsolódom értemeként asszony logikájához, tisztán kell látnunk, hogy ne egy rezsimet vagy egy, egy rezsim kezébe adjunk újabb fegyvereket, amivel számos visszaélés történhet. Köszönöm, Lőzinger asszony, nincs több hozzászóló, úgyhogy akkor visszaadom a végső összefoglalás kedvéért az előadóasszonynak a szót nem, nem kér már szót, akkor a módosítók határideje szeptember 29-12 óra, már csak ezt kell elmondanom, és 22-én szavazunk, októberben. Lezárjuk ezzel a munkát, és holnap reggel 9 órakor találkozunk. A zárt ajtók mögötti üléssel fogunk kezdeni. A, a, a, alelnököket választjuk meg. Mindenkinek szép estét!